Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mai napi rendet illetően Gambus úr azt kérte, hogy a hatos napi rendi pont, tehát az Európai Tengerészet és Halászati Alap, illetve a négyes napi rendi pont a világítási termékek ről szóló eszmecsere, ezeket cseréljük fel, annak érdekében, hogy a délelőtti és a délutáni szavazás között egyensúlyt alakítsunk ki. A 17-es és a 23-as pontot a délelőtti szavazásra visszük át, és hogyha nincsen ellenvetés ezzel kapcsolatban, a napirend tervezetet ezekkel a módosításokkal el is fogadhatjuk. Tartalmazza a dossziéjuk azt a beszámolót, amelyet az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnél Kopenhágában tett látogatásunkra vonatkozik, illetve az ENSZ New Yorki ülésen tett látogatásunk, ami 2018. július 16 és 18 között zajlott, tehát erről a két látogatásról, utazásról szóló beszámoló is benne van a dossziéjukban. Aztán a másodszorban november 27-én az Európai Parlament az Európai Bizottsággal közösen tart egy magas szintű konferenciát, amelynek címe Uniós kutatás és innováció mindennapi életünkben. Az európaiak életének kutatással és innovációval történő javítással sikertörténetek. A konferenciára parlamentben kerül sor a hemiciklusban, a plenáris teremben, és az orvosi fejlesztésektől tiszta energiáig, magas szintű technológiai fejlesztésekig, kutatási projektekig, amelyeket az Európai Unió finanszíroz, ezekről fogunk beszámolni, és a konferencia lehetőséget biztosít arra, hogy az elért eredményekről beszámoljunk, illetve hogy a szakpolitikai döntéshozók eszmét cseréljenek és új ötleteket osszanak meg egymással az uniós kutatásról, innovációról, érdekelt felekkel, polgárokkal, illetve az uniós intézmények képviselőivel, tagállami képviselők, egyetemek, kutatóközpontok lesznek jelen. Tajani elnök úr, illetve Moedas biztos úr fogják együttesen elnökölni ezt a konferenciát, ahol az envi témák is előkerülnek, és természetesen a parlamenti képviselők is részt vesznek majd. A konferenciáról szóló információkat a regisztrációs oldalt az Európai Parlament honlapján találják meg, és azt a szakbizottsági tagoknak is ki fogjuk küldeni. 20 nyelven van tolmácsolásunk, és ahogyan tudják, elektronikus úton is elérhetik az ülés anyagait, és interneten is lehet követni a mai ülést ami pedig az Európai Uniós civil polgári védelmi mechanizmust illeti. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy egy második ülésre került sor az Európai Parlament területén, és megkezdtük az eszmecserét a költségvetési kérdésekre. Az teljesen világos, hogy a tanács és a parlament álláspontja közötti különbség jelenleg nehezen áthat, áthidalható, különösen azért, mert a, biz, a tanács úgy tekinti, hogy az új mechanizmusnak az erőforrásai kizárólag az alapok átcsoportosításából származhatnak. A megelőzés kérdéséről, illetve a tagállamok és az unió közötti, között megosztandó információk szintjéről szóló eszmecserével folytatjuk a munkát. A javaslatában a tanács egy automatizmust tervez, illetve ír elő az Európai Uniós mechanizmus beindításával kapcsolatban, illetve a bizottság által kezdeményezett felügyeleti eljárást. A parlament ellenzi ezt a fajta automatizmust. Bizonytalan egyelőre, hogy a rendszert hogyan fogják létrehozni, és hogy milyen valódi többletértékkel jár. Az elnökség megállapodásra szeretne jutni, de a parlamenttel szemben, amely kompromisszumos indítványokkal élt, Egyelőre nem tett semmiféle jelentős felajánlást az eredeti álláspontjához képest. A következő informális trilógusra pedig november elején kerül sor. Most pedig akkor kezdjük meg a hatos napi rendi ponttal a munkánkat, az Európai Tengerészeti és Halászati Alap. Most egy jelentés véleménytervezetről fogunk eszmét cserélni. Gambusz úrnak adom meg a szót, parancsoljon. La Comisión presentó el pasado 12 de junio Június 12-én a bizottság egy új jogalkotási javaslatot terjesztett be az alapról a 2021-2027-es eh, időszakra vonatkozóan, és ahogyan tudják, az Európai Uniós költségvetés finanszírozására vonatkozik ez, a közös halászati politika, a közös tengerészeti politika finanszírozása tekintetében, a 2030-as fenntartható fejlesztési agenda összefüggésében. A vélemény előadójaként nagy örömmel fogadom a bizottság közleményét, és azt gondolom, hogy ez jó kiinduló pontot jelent ahhoz, hogy a társjogalkotók azon dolgozhassanak, hogy egy optimális megállapodásra jussanak. Különösen szeretném megköszönni, hogy a környezeti hatást megerősítette a bizottság ebben a javaslatában, és hogy várhatóan a költségvetés 30%-át az éghajlatváltozás következményeinek enyhítésére fogja fordítani a Párizsi megállapodás megállapodás keretében. Köszönöm a bizottságnak azt a munkát, amely tekintetében, amelynek keretében a fenntarthatósági elemeket figyelembe vette. Szerintem ez így megkönnyíti a munkánkat. Három pillére, fő pillére van az én véleménytervezetemnek, ezek olyan pillérek, amelyek egyetlen háttérhez alkalmazkodva igyekeznek garantálni a környezetvédelmi, társadalmi szempontokat, különböző módosításokat terjesztettem be emiatt. Először is az együttes az együttes irányításra vonatkozik elsősorban a véleményem a különböző ágazatok együttműködésére, a tudományos közösség, civil társadalom, halászati, mezőgazdasági tevékenységek, illetve szereplők a felelősség egyenlő elosztására törekszik a bizottság a javaslatában, ami a tudáson, az információn és az azonnaliságon alapul annak érdekében, hogy ez a biogazdasági ökoszisztéma kezelés megfelelően valósuljon meg, és az óvatosság elvét is figyelembe vegyék. Így módon pedig ezt a modellt elismerte a FAO is, és azt mondta, hogy a halászati igazgatásban ez egy követendő példa, amiről azt gondolom, hogy elég nagy elismerés. Ezért azt gondolom, hogy a modellnek olyan eszközöket kell biztosítani, amelyek valós időben lehetőséget adnak arra, hogy egy alkalmazkodó irányítást valósítsunk meg, és hogy önkéntes alkalmazás valósuljon meg egyrészt a halászat, másrészt a horgászat terén, illetve az akvikultúra terén, így módon pedig a szereplőket is vonják be, és alkalmazkodó proaktív irányítást valósítsanak meg, annak érdekében, hogy a meglévő információkat folyamatosan felülvizsgálják a tudományos és technikai ismeretek alapján, illetve széles körben elfogadják elfogadják az érintett ágazatokat, és olyan döntések szülessenek, amelyek biztosítják a biológiai, gazdasági, társadalmi fenntarthatóságot, a halászat, az akvakultúra és a horgászat terén. Másodszorban pedig a leállások időszakos jellege, nagyon fontos fenntartani annak lehetőségét, hogy az időszakos leállásokat biológiai kritériumok alapján döntsék el a tagállamok által elfogadott gazdálkodási tervek alapján. Itt arányosság elvét kell alkalmazni, hiszen a szektor veszteségeket szenved el, emiatt az intézkedés miatt, és az kompenzációt is egyensúlyba kell ezzel hozni. Ezért azt gondolom, hogy fontos megjegyezni, hogy a tevékenység megszüntetése, időszakos megszüntetése nem tekinthető rendkívülinek, hiszen az ívási ciklusokra vonatkozik elsősorban, így módon pedig tudjuk a halállomány fenntarthatóságát, állandóságát biztosítani. Harmadsorban pedig, és ez is nagyon fontos, a partmenti halászatra szeretnék most kitérni, ugyanis a partmenti flotta, kisipari halászati flotta jelentős arányát képezi a halászati flottának, és nagyon fontos, hogy így módon logikusan alkalmazok az erre vonatkozó intézkedéseket. Képviselni kell tehát ezt a fajta halászatot a különböző halászati módozatok figyelembevételével. Egyes esetekben például előfordulhat, hogy az átlag felét is kitegye, és akár a megtermelt halászati termelésnek a 83%-a kirekesztődjön ebből a hozzáállásból, ami egyébként brutális következményekkel is járhat egyes ágazatok, illetve egyes zónákban. Azt gondolom, hogy a helyi területhez kell, a közelséghez kell kötni ezt a területet, annak érdekében, hogy a kis parkmenti települések tevékenységét erősíthessük, ugyanis pontosan ezek a közösségek azok, amelyeknek a legfontosabb a jelenlegi státusz fenntartása, ugyanis tengeri környezet nélkül, hal nélkül nincs halászat, halászat nélkül nincsenek halászok, és halászok nélkül több ezer közvetlen és közvetett munkahely is megszűnik, ami főként ezeket a kis közösségeket érinti. Ebből fakad annak szükségessége, hogy a megosztott irányítást valósítsuk meg az összes érintett szereplő között. Nem szerettem volna sokkal többet szólni erről, elnök asszony, csak szeretném hozzátenni, hogy nagyon szívesen együttműködöm az árnyék jelentéstevőkkel, hogy megfelelő véleményt dolgozunk ki, amely a lehető legszélesebb körű konszenzuson alapul, egyrészt a helyi gazdaságok, illetve a munkahelyek értekében. Thank you very much, Mr. Campos. Now... Köszönöm szépen, Campos úr. Most pedig az árnyék előadók következnek. Az első Tanaszász úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Először is köszönöm ezt az átfogó jelentést az előadónak. Alapos munka volt, természetesen nagyra értékeljük a bizottság törekvéseit az Európai Unió tengeri és halászati alapjával kapcsolatos fáradozásaiban. Ö, ahogy önök is tudják, ez a javaslat azt célozza meg, hogy a közös halászati politika célkitűzéseit jobban meg tudjuk valósítani. A nemzetközi kormányzást szeretnék hatékonyabbá tenni, illetve Fontos az egyszerűsítés, a kontinuitás, a rugalmasság a bizottság javaslatában, különösen a rugalmasságot emelném ki a tagállami programok kialakításában, illetve az adminisztratív egyszerűsítés is rendkívül fontos, illetve hogy a többi alappal összhangba hozzuk ezt a folyamatot. Az új IMFF szinergiákat hoz létre az egyéb Európai Uniós alapokkal, és ez a javaslatnak az a célja, hogy az IMFF teljesítési keretét leegyszerűsítje, hiszen, hiszen tudjuk, hogy az előző programozási időszak rendkívül bonyolult volt. Azonban az Európai Unió tengeri halászat és mezőgazdasági szektor részéről nem tudunk egyetérteni ezzel az 5%-os mínusszal a jelenlegi költségvetéshez képest, és ezen kívül a mezőgazdasági feldolgozásba való beruházás csak olyan eszközökből meríthet, amely már az új rendelet alá, hatály alá tartozó eszköztárat jelent, hogy önök is tudják, hogy az élelmiszerbiztonság alapvető fontosságú ebből az, ennek a szektornak a szempontjából is, illetve a mezőgazdaság fenntartható fejlődése szorosan kapcsolódik ehhez a szektorhoz, és ezért úgy gondoljuk, hogy a befektetés és a produktív mezőgazdasági tevékenység ugyanolyan szerepet és súlyt kell, hogy kapjon a jövőben is, mint eddig, és ehhez nagyon fontos a finanszírozás is, a biológiai források ellenőrzése, az élelmiszerbiztonság, illetve a fenntartható gazdaságok működése, valamint az egészség, a biztonság és a fenntarthatóan, fenntarthatóan kezelhető tengeri állományok szempontjából. Köszönöm szépen, Meissner asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm az előadónak a felszólalást. Nagyon sok mindenben egyetértek vele. Már 2009 óta foglalkozom az integrált tengeri politikával, 2007 óta ez egy európai szintű politika, és rendkívül fontosnak tartom ezt a területet, hiszen az óceánok nagyon fontos szerepet kapnak, nagyon sok tengerünk van Európában, és alapvető fontosságú, hogy ne csak az akvakultúrával és a halászattal foglalkozunk, hanem minden mással is, ami a tengerre kapcsolatos kérdés. És fontos lépés volt e tekintetben hogy ezt az alapot, a halászati alapot tenger és halászati alappá terjesztették ki, ez 2017-ben megtörtént, és aztán a költségvetésben volt egy olyan tétel is, amely a tengeri politika fejlesztését célozta meg. De ez egy, már egy jó kezdet volt, a reform végrehajtásra is felhasználták ezt, de természetesen ez még csak az első lépés, fontos, hogy elérjük a fenntarthatóságot Európában. Eddig 647 millió euróról beszéltünk a költségvetésben, az alapban, és 300 millió ebből olyan összeget jelentett, amely nem közvetlenül a halászattal volt kapcsolatos. Ez egy kis arány, de mégiscsak sikertörténetnek nevezhetjük ezt, hiszen ez az összeg hozzájárult ahhoz, hogy a tengeri térség rendjét valahogy elkezdjük kialakítani, hiszen a fenntartható növekedés szempontjából ez fontos a, a kék pillért ne felejtsük el a, a Europe 2020-ban, és 566,2 milliárd eurót generált ez a kék program, de természetesen ennek a fejlődésnek az alapfeltétele az, hogy tiszta legyen a víz illetve a regionális tengerfeneki stratégiák is nagyon fontosak a balti területen, az atlanti óceán területén és máshol is, de azért még nagyon sok a dolgunk, például a tenger szennyezés, az éghajlat változás is nagyon komoly problémák, ehhez is cselekvésekre van szükség azonnal az Európai Unió részéről, hiszen ez szorosan összefügg a globális szint történéseivel, és nagyon fontos az szerintem, hogy a nemzetközi óceán kormányzás, az International Ocean Governance említése került, hiszen Európai Unió szinten ez egy fontos elem. Fontos, hogy példaértékűek legyünk az egész világ számára Európában, és az integrált tengeri politika eredményeit ki kell tovább terjesztenünk, és ezért nagyon fontos, hogy most már a 29 millióhoz képest a közvetlen ö, ö, kezelésben több pénzünk van, ez ugyan nem sok, de ö, azért mégiscsak a lépés a helyes irányba, ugyanis tudjuk, hogy a tengerek nem ismernek határokat, nagyon fontos az illegális halászat elleni harc, a műanyag szennyezés, a plastik szennyezés elleni harc, nagyon fontos, hogy a tengereket tisztán tartsuk, a tengeri, a nyílt tengeri illetve a partmenti vidékek tisztaságára figyel, figyelni kell, ezért ezek a pénzek igenis nagyon jó helyen vannak. Együtt fogok működni az előadóval és az ányék előadókkal. Köszönöm szépen, Langström asszony következik, nem? Nagyon jó. Akkor talán valaki más? Nem. Akkor Zitov asszony és a bizottság. Thank you very much. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy először is megköszönjem az előadónak ezt a véleménytervezetet, és ezeket a felszólásokat is, amelyeket figyelmesen meghallgattam. Ha megengedik, csak néhány megjegyzésre szorítkoznék. Az egyik az egyszerűsítés. Ez a modell, és ennek kapcsán a széles körülön vizionált fellépések, illetve az, hogy nincsenek konkrét, szigorú szabályok, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen bármit lehet finanszírozni, kivéve azt a nagyon-nagyon világos listát, amely nem jogosult finanszírozásra. Ez nagyon nagy rugalmasságot biztosít a tagállamoknak. De csak minden egyes tagállam konkrét szükségleteire lehet szorítkozni. Tehát például tengerkezelési rendszerek is jogosultak támogatásra ebben a keretben. Például. Második megjegyzésem. A célkitűzésünk abban áll, hogy a közös halászati szakpolitikai célkitűzéseket elérjük, de szeretném kihangsúlyozni, hogy ez egy európai tengeri alap, vagyis nem csak a közös halászati politikáról van szó, hanem a fenntartható akvakultúra kifejlesztéséről, a tengeri és ökoszisztémák, a kék gazdaság, illetve az óceánok kezelése területén is releváns ez. Ugye ökoszisztéma alapú megközelítésünk van. Ez azt jelenti, hogy az egyéb emberi tevékenységeket is figyelembe kell venni, nem csak a halászatot, illetve nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi Európai Uniós jogszabályokat is tiszteletben tartsuk. Mindenek előtt a jó környezeti viszonyok megteremtése a tengerekben egy átfogott központi célkitűzés, és ehhez hozzá kell járnulnia az IMFF-nek is, és szeretném kihangsúlyozni, hogy a e tekintetben a Natura 2000 terület kezelése is rendkívül fontos, ez is beletartozik a hatályba. Illetve a bizottság azt is javasolta, hogy a tengeri know-how-t terjeszteni kell, az ezzel kapcsolatos szaktudás, hiszen nagyon fontos a, az életterek szempontjából is, illetve a tengeri kezelés, tervezés szempontjából. Többek között a tiszta és egészséges tengervíz fenntartása nagyon fontos, illetve a műanyag hulladékok visszakerülése a körkörös gazdaságba. Aztán van még egy megjegyzésem, ami a környezetvédelmi, a konzervációs ö, ö, törekvéseket illeti a közös ö, halászati politikában. Itt a a maximális kifogható mennyiség a kult szó, nagyon fontos a kapacitás küszöbb meghatározása, és a több éves állomány kezelési tervek összeállításának a támogatása. A tapasztalataink alapján tevékenység rendkívüli beszüntetés egy olyan intézkedés, amely adott esetben csak növeli a költségeket közvetett módon, és növeli a válsághelyzetet, ezért a jelentős és előre nem látható események kapcsán létrehoztunk egy további támogatási rendszert, hogy csökkentsük az ezzel kapcsolatos megrázkódtatásokat. Köszönöm. Kámbusz úr? Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon-nagyon röviden szólok. Szeretnék köszönetet mondani a kedves szavakért valamennyi hozzászóló részéről, és megosztanám önökkel, hogy mi sem fogadjuk el az 5%-os csökkentést, és általánosságban véve egyetértünk mindazzal, ami a kék gazdaságra vonatkozik, illetve fenntartható gazdaságra, ugyanis közös lehetőségünk van arra, hogy jó munkát végezzünk ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Természetesen valamennyi árnyék jelentéstevőnek, árnyék előadónak a véleményére kíváncsi vagyok, és igyekszem majd a véleménytervezetbe azt beemelni, hogy jó dokumentumunk legyen, amit majd az illetékes bizottságnak továbbítunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, ez azt jelenti, hogy a hatos napi rendi pontot kipipálhatjuk, módosítások határideje október 16-a 11 óra, szakbizottsági szavazásunk pedig valószínűleg november eh, 19-én, 20-án lesz, és a halászati bizottság pedig valószínűleg januárban fog szavazni erről a témáról, úgyhogy ezzel akkor kipipáltuk a hatos napi rendi pontot. We are trying to find out if the next rapporteur is going. Keresünk most a következő napirendi ponthoz tartozó jelentéstevőnket, úgyhogy egyelőre még várakozó állásponton vagyunk, mondja az elnök asszony. Well, now we can move to the next Jöjjön akkor a következő napi rendi pontunk, egy véleménytervezet az Európai Szociális Alap Plusz. Busoly úr az előadó, és ő kapja meg a szót. Yes, thank you very much, and uh, sorry for... Uh... Köszönöm szépen, és elnézést, hogy késtem. Ugye az volt, hogy 10 órára ide kell érnem. Kedves kollégák, 2018 májusában a szociális dimenziót kiterjesztendő az Európai Bizottság egy rendeletet re, helyezett kilátásba, ami kiterjeszti az ISF Plus hatáját. Több millió Európai Uniós polgárt fenyeget a szegénység réze, réme, és nagyon sok harmadik országbeli állampolgárt is integrálni kell az európai társadalmakba, ezért komoly kihívások előtt állunk. A következő évtizedek kihívásai kéz a kézben járnak azzal a kihívás is, hogy versenyképeseknek kell maradnunk a globális gazdaságban, a szociális inkluzió, az egészségügy és a közön területén is komoly kihívások vannak. Az alapprogramozás nagyon fontos eleme a bürokrácia csökkentése, az egy öt alapot olvaszt össze magába ez a javaslat, az Európai Uniós szegénység, az ifjúság támogatása, és természetesen az Európai Uniós egészségi program is ide tartozik. Az Európai Unió szociális dimenziót kell erősíteni, rugalmasítani kell a jogszabályokat, és csökkenteni kell a finanszírozást, hogy a felesleges bürokráciát csökkentsük de az egészségügyel van egy külön központi jelentőségű programunk is, viszont rossz jel ez az Európai Uniós polgárok irányába, ugyanis ők azt várják el, hogy ez egy prioritás jelentő terület maradjon továbbra is, és integráljuk a többi programba. Két alapvető aggodalmat fogalmazok meg ebben a jelentésebben. A Brexittel és az euroszkepticizmus erősödésével, mint említettem, azt gondolom, hogy az egészségpolitikára nagyobb figyelmet kell fordítani, hiszen ezt várják el az, a polgárok is tőlünk is. A legutóbbi Euróbarométer felmérés alapján látható a válaszokból, hogy azt várják el tőlünk a polgárok, hogy többet tegyünk ezen az Európai Unió szinten, tegyünk ezen az területen, ezért a következő MFF-ben ez egy külön program lesz. Köszönöm a koordinátornak és az elnöknek, hogy támogatják ezt a az elképzelésemet, amit a jelentésemben is megfogalmaztam, természetesen a külön kompetenciák megvalósítása nehéz feladat, az időközi értékelés ö, ö, szerint már eddig is sok eredmények születtek. Nem szeretném szaporítani a szót, de szeretném még kihangsúlyozni a legfontosabb elemeket. A 24 európai referenciahálózat létrejött, a kapacitásépítés megkezdődött, a járvány kitörések esetére a migránsok és a, be, és a menekültek támogató hálózata is létrejött az alkohol, a HIV, az AIDS és a kábítószer függés kezelésére központok születnének, az, e, e, az elektronikus egészségügyi technológiákat fejleszteni kell, és nyilvánvalóan a tagállamok önállóan, izoláltan nem tudnak érdemben eredményeket elérni, hiszen itt határokon átnyúló kérdésekről van szó. A költségvetés csökkentése szintén aggályos, szerintem nem súlyos csökkentésről van szó, de mégiscsak csökkentek a pénzek az Európai Bizottság javaslatában erre a területre, és természetesen ez szorosan összefügg a prioritások kialakításával a következő több éves pénzügyi keret időszakára Azonban egyre nagyobb, nagyobbak lesznek az egészségügyi ö, kihívások, egyre kisebb költségvetésekkel kell ezekkel a kihívásokkal szembenéznünk. A következő években komolyabb feladataink lesznek, súlyosbodik a helyzet, és szeretném felhívni a figyelmüket az antimikrobiális rezisztenciára, amely egyre komolyabb problémát jelent, erre közös megoldásokat kell találni Európai Uniós szinten. A megfelelő közös költségvetés nélkül a következő években az egészségi fenyegetésekkel nem fogunk tudni szembenézni. Fontos az egészség támogatás, a prevenció, páciens központ, rendszerekre van szükségünk, amelyek az Európai Uniós jogszabályoknak megfelelően felelnek meg. Ez a 3, a 2, 3, 5 és a 17-es módosítom tárgya. Fontos, hogy a költségvetés tételeit ne nyilvá, nyilváljuk meg. Itt 350 millió költségvetésről van szó, a 13-as és a 15-ös módosítom szól erről a közegészségügyi intervenciók kapcsán fontos a korai diagnózis és a szűrés, illetve a mentális egészségügyi kihívásokra is kitértem. A WHO adatai szerint ezen betegségek 40%-a fogyatékkal élők körében jelenik meg. Hosszú távú diszkriminációs és életminőség romlás is eredményeznek ezek a betegségek, illetve a társadalmi egyensúlytalanságok kialakításához mentális egészséggel kapcsolatos védelmi faktorok csökkentenek, csökkennek az utóbbi időben, a 28-as módosítomban arra utalok, hogy egy irányító bizottságot kellene létrehozni az egészségügyi területen, az egészségügyi tendenciákat vizsgálandó. Ez tulajdonképpen egy kontinuitás jelentene a már jelenleg érvényben lévő eszközhöz képes nemzetközi szinten kihangsúlyoznám annak a fontosságát, hogy erősíteni kell az együttműködést a releváns nemzetközi szervezetekkel, a WHO-val, az OECD-vel is, ez a 21-es módosítom tárgya. Ezen kívül a bizottságot felszólítom arra, hogy csökkentse a tagállami kontribúció küszöbét, ez természetesen olyan helyzetet jelent, a ahol több tagállam nem igazán fogadja kitörő lelkesedésre, hogy az Európai Unió fogja az ő tevékenységét koordinálni. Természetesen a jelenlegi program sikerességét tovább fejleszthetjük a következő programozási időszakban, azáltal is, hogy a bizottság komoly tapasztalatokkal rendelkezik az ilyenfajta fellépések kapcsán. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagy örömmel várom az árnyék előadók megjegyzéseit és a kollégák megjegyzéseit, és elnézést, hogy kicsit késtem. Egyszerűen azt gondoltam, az úgy tudtam, hogy tízkor kezdünk. Köszönöm. Don't mind, uh, Mr. Bushait, uh, understand. Köszönöm szépen, természetesen ezt megértjük. Palmár úr következik, aki Kadenbach asszonyt helyettesíti az árnyék évet. Parancsoljon, Palmer úr! Köszönöm szépen, Kalembach asszony, nagyon sajnálja, hogy nincs itt. Az Agri árnyék jelentéstevő külésén elnököl, úgyhogy elküldte nekem, hogy mely fő szempontokat akarta önökkel megosztatni. Támogatja a jelentéstevőt, ugyanis az egészségügyi programnak nem szabad az ESA plusz részét kell képeznie, hanem ki kell venni azt abból, az egészségügyi programot, tehát a következő MFF-ben külön programként kell meghatározni, és egy levelet is írtunk a szakbizottság elnökének a költségvetési eljárás keretében. Kalembach asszony kihangsúlyozta azt is, hogy a közegészségügy a szakbizottságunk szempontjából kiemelten fontos, ezért elfogadhatatlannak tart ezen a területen bármilyen fajta csökkentést, költségvetés csökkentést, és a megfelelő finanszírozást hozzá kell igazítani a kellően ambiciózus uniós egészségvédelmi programokhoz. Ezért Kalembach asszony azt kéri az elnöktől, hogy ezt a pontot az elnökök értekezletén vesse fel, ez már a napirenden is szerepelt, de levették a napirendről utolsó pillanatban. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Gyertem már ki, asszony következik, parancsoljon. Uh, as you be know, I am not a fan of Europe. Talán tudják, nem kimondottan örülök annak, amikor az Európai Unió olyasmibe üti az orrát, amihez semmi köze, Azonban az egészségügy kontextusában valóban azt gondolom, hogy eh, sok hozzáadott értéket jelent, hogyha elmélyítjük az együttműködésünket. Annak érdekében, hogy az Európai Uniós egészségügyi ellátás minőségét javítsuk, és lehetővé tegyük a határokon átnyúló eh, kezeléseket, illetve megakadályozok a betegségek terjedését. Az előregedő lakosság miatt a egészségügy rendkívül nehéz helyzetben van, és nagyon fontos ezért figyelmembe venni, hogy a nemzeti egészségügyi ellátórendszerek hogyan épülnek fel, hogyan lehet azokat termelékenyebbé és egyszerűbbé tenni. Saját hazámban, Finnországban nagyon ambiciózus erőfeszítéseket vezettünk be az e-egészségügy terén, illetve a betegadatok kezelése tekintetében. A digitalizáció mindent megváltoztat, de ennek megvan az ára, és pontosan ugyanez a helyzet az egészségügyel kapcsolatban. Az egészségügyi program egy olyan eszköz, amely segíthet a bevált gyakorlatok cseréjében. Az ESZA javaslat a szinergia szóra összpontosít elsősorban, és annak potenciális előnyeire. Persze nagyon szép hangzatos szó ez, hogy szinergia, de gyakran túlságosan nagy lelkűen használjuk. Azt gondolom, hogy a szinergia az egészségügyben a szinergia komoly hatással van az emberek életére Európa minden részén. Az egészségügyi költségvetés háttéranyagából számos egyéb elem derül ki, különböző egyéb eszközök, mint például az Invest EU, a regionális fejlesztési alap. Ezért a bizottságot arra kérném, hogy egy kicsit konkrétabb legyen e különböző eszközök potenciális egészségügyhöz való hozzájárulása. Köszönöm az együttműködést, és nagy érdeklődéssel várom vitáink eredményeit. Köszönöm. Thank you very much, Madam Konacsna. Nagyon szépen köszönöm, Konacsjevna asszony következik. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tisztelt kollégák, Shodnu s kolegou z EPP, ale zde... Ritkán fordul elő, hogy a néppárti kollégával egyet értsek, de ezen véleménynél nincsenek fenntartásaim. Az európaiak 70%-a óhatja azt, hogy az Európai Unió többet tegyen az egészségügyel kapcsolatos kérdésekben. De a több éves pénzügyi keretre irányuló javaslat éppen az ellenkező irányba mutat aggódom, és nem csupán én, az egészségügy területét illetően, illetve azt illetően, hogy az ESA pluszba bevonták az egészségügyi programot, hogy szinergiákat teremtsenek a szociális és az egészségügyi területek között, ez önmagában kedvező. Azonban a bizottság jelentése nyugtalanító. Inkább úgy néz ki, mintha a ciklus vége felé az egészségügyi biztost elveszítenénk, és nem lesz majd ilyen reszalt a következő ciklusban. Az EU többet követel az egészségügy területen, ugyanakkor 8%-kal csökkentik a forrásokat a korábbi kerethez képest, ez elfogadhatatlan. Az ESA plusz nyomás alatt áll, tehát több bet kell tennie kevesebb pénzzel. Az egészségügy nem csupán testi dolog, hanem lelki is, éppen ezért üdvözlöm a jelentéstevőket kezdeményezését, de hogyan akarjuk ezt elérni, hogyha még a jelenlegi források sem elégségesek a testi betegségek kezelésére, most még a lelkieket is kezelni uhatjuk. Uh, Szerintem a forrásokat növelni kell, az egészségügyi programot erősíteni, nem pedig gyengíteni kellene. A több éves pénzügyi keretben az erre szolgáló forrásokat növelni kellene, vagy legalább ugyanazon a szinten megőrizni azokat, mint eddig. És itt egy abszolút minimumról szólok, mert a jellegi források sem elés, elégségesek. Ha többet akarunk, akkor be kell kapcsolnunk a betegek szervezeteit, és ezt illetően egyetértek a jelentéstevővel. Tetszik ez a vélemény, és örömmel várom a jelentéstevővel az együttműködést. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Grosz, asszony. asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést, hogy késtem, egy másik ülésen vettem részt. Örülök, hogy időben érkeztem, hogy hozzászóljak, és támogassam Buszai kollégámat, aki jelentős munkát végzett. Szerintem a jelentése tökéletes, nem próbálta kerülni a nyugtalanító témákat, itt mindenféleképpen bátorságra van szükség. Az a perspektíva, amit az Európai Bizottság javasol, mely szerint az egészségügyi programot beemeli az ESA pluszba, ez tényleg egy nagy problémát jelent, mert úgymond megfojtjuk az egészségügyi programot egy szélesebb keretbe helyezve, nem lesz látható, nem lesz hatékony ennek következtében. Ez egész egyszerűen elfogadhatatlan. Mert az összes közvéleménykutatás megmutatja, hogy az egészségügy nagyon fontos téma a polgáraink számára. Tehát itt most pont az EU hozadott értékéről kellene meggyőzni az embereket arról, hogy támogatni kell az EU-t a következő választások során. Ez egy olyan terület, ahol Európa sokkal többet kell, hogy tegyen a polgárok szerint. Tehát az egészségügyi program egy külön program kell, hogy legyen a több éves pénzügyi keretben. Ugye az Euró- Európának valódi hozzáadott értéke van az egészségügy területén, ha viszont a bizottság javaslatát követjük, akkor felvizezzük ezt az egészségügyi programot. Milyen logika mentén jártak el, amikor ezt a sok területet, a migránsok integrációját, meg a fiatalok munkavállalását, ezt ide egy csokorba fogták az egészségügyel? Hát szerintem az egészségügy prioritás kell, hogy legyen a következő több éves pénzügyi keretben. Ahogy a jelentéstevőnk is mondja, ugye itt még még a források volumen is csökkent az egészségügyre, és ez érthetetlen. Hát hatalmas kihívásokkal nézünk szembe az egészségügy területén, és a nemzeti egészségügyi költségvetések is csökkennek, az innováció mindenféleképpen egyre költségesebb, a kutatás egyre komplexebb terápiás módszerekre irányul, aztán itt vannak még a járványok, ezek nem állnak meg a határoknál, a páciensek egyre mobilisebbek, az egészség, a gyógyszerpiac is egységes piacunk most már, az orvosok külföldre mennek, aztán itt van még az adatgyűjtés, a big data jelenség, és mindez megmutatja, hogy mennyire fontos e, mindezt megőrizni az egészségügyi szakpolitikában, az egészségügyi programon belül. Most fel kell gyorsítanunk, a bizottság csak a fékpedára tapos, ez elfogadhatatlan. Én minden egyes alkalommal megtapasztaltam, minden egyes ciklus végén, amikor a jövőre kell gondolni, akkor mindig megtörténik az, hogy az európai egészségügyi szakpolitikát megpróbálja a bizottság eltüntetni, és szerencsére mindig megmentettük, mégpedig egyedül az környezetvédelmi szakbizottság és azon, annak képviselőinek köszönhetően. Remélhetőleg elég erős a szakbizottságunk, a jelentéstevő mögött felsorakozva, és el tudjuk kerülni hogy megtörténjen ez a tragédia az egészségügyi európai szintű szakpolitika eltűnése. Köszönöm. Köszönöm, Grosztett asszony. Szeretném még hozzászólni valaki ehhez a témához, hogyha nem, akkor a bizottság részéről Lisa asszonynak adom meg a szót. Not. Vagy mégsem? Je préfère passer la parole à mon collègue de la, de la DG Santé, qui est... plus... A DG Santé beli kollégámnak adnám át a szólásjogát. Yes, good morning. Jó reggelt kívánok! Stefan Schreck vagyok, az egészségügyi főigazgatósága a DG Santé képviseletében. Köszönöm a, az előadónak és az árnyék előadónak ezt a munkát. Nagyon figyelmesen hallgattuk meg a felszólásokat, és szeretném kihangsúlyozni, hogy a javaslatban az ESF plusz kapcsán az egészségügyi területen arra koncentráltunk, ami a hozzáadott érték volt a múltban, és többen is említették ezeket az értékeket, és hogy ezek mennyire fontosak. Valóban a szinergiát szeretném kihangsúlyozni, hogy tulajdonképpen az egészségügy területét alkotó elemét az ESF Plushoz azért tettük hozzá, mert a szinergiákat szerettük volna erősíteni határokon átnyúlóan. Önök is tudják, hogy a gazdasági, társadalmi beágyazottsága ennek a területnek nagyon jelentős tényező, és az ISF pluszban ugye vannak szociális elemek, amelyek ezekkel szorosan összefüggnek. Már tudjuk azt, hogy a megosztott kezelés, a klasszikus ESF már nagyon sokat foglalkozott, ruházott be az egészségügy területére, sokkal magasabb volt a költségvetés a megosztott menedzsment részben az ESZ-ben, mint magába, mint amit magába az egészségügyi programba investáltunk. De azt gondolom, hogy a szinergiák erősítésével egyszerűen összetudjuk hangolni a közvetlen kezelési költségvetés, illetve az egészségügyi beruházások megosztott menedzsment részét az alapban. Látjuk, és láttuk a múltban azt többször, hogy ez így jobban működik, vagyis egyszerűen összefúzionáljuk ezt a két programot. Ennyit szeretem volna elmondani. A többi megjegyzésen is természetesen elgondolkodunk, ami a költségvetést illeti, a költségvetés kérdését, a, konkrétan az egészségügyi foglalkozó tételeket és a többi elem viszonyát. Most ezeket együttesen kell vizsgálnunk, hogy a teljes költségvetés tételeit hogyan alakítjuk ki, ezért ezt ma nem tudom kommentálni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Busoly úr. Köszönöm szépen, nagyon röviden szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak a kedves szavakért javaslatommal kapcsolatban. Köszönöm azt is, hogy támogatják annak elképzelését, hogy külön program legyen, illetve, hogy költségvetés növelés. Palmer úr Kaltenbach asszony nevében szólt. Valóban ezt a döntést az a kertekezletén kell meghozni. Reméljük, hogy a politikai frakciók vezetőit meg tudjuk győzni annak érdekében, hogy támogassák az álláspontunkat. Játem Máki asszonynak is köszönöm, hogy támogatja azt az elképzelést, hogy növeljük a költségvetést legalább a jelenlegi keret szintjére, és a digitális egészségügy, az ele, e, ele, egészségügy fontosságát is említette, hiszen ez az egészségügyi rendszerek teljesítményének hatékonyságát növelheti. Konecsna asszonynak, és köszönöm a támogatást. Illetve azt mondaném, hogy valóban azt remélem, azok a plegykák elhangzottak, hogy a következő időszakban már nem lesz egészségügyi biztos. Remélhetőleg ezek csak plegykák, ostoba plegykák, és senki nem hiheti azt, hogy ez lesz az Európai Unió jövőbeli álláspontja az egészségügyel kapcsolatban, hiszen ez egyetemen elhangzott, hogy a polgárok nagyon komolyan foglalkoznak az egészségügyel, ez Nyilván a kormányok előjoga, de azért van egy olyan elvárás, hogy az Európai Uniós intézmények is megteszik a magukért. Totalement d'accord avec vous. Köszönöm szépen a támogatását. Teljes mértékben egyetértek önne, valóban itt vannak további kihívások, és erről már beszéltem korábban is részben a következő programozási ciklus kapcsán. Teljes mértékben igaz ez, hogyha nagyon rossz politikát folytatunk, akkor gyakorlatilag az egészségügyi programokat elfelejthetjük, ezek már külön programként nem fognak létezni, és igazuk van az európai polgároknak, mi szerint ez még csak az első lépés. Természetesen az egészségügyi politika nem fog eltűnni, de a következő ciklusban, hogyha ezt most elfogadjuk, ezt a helyzetet, akkor akkor nagyon nagy a kockázat annak, hogy teljesen külön válnak ezek a területek, és az egészségügy izolálódik. Köszönöm szépen az Európai Parlamentnek, és köszönöm, hogy önök is meggyőzik a kollégákat, hogy támogassanak minket. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Minden jót kívánok a munkához. A szavazás valószínűleg november 12-én lesz Strasbourgban, a módosítások határideje pedig október 17-e. A Foglalkoztatási Bizottságban, amely az Illetékes Szakbizottság november 26-án szavaznak. Most pedig következik a négyes, korábbi négyes napi rendi pont, ami egy eszmecsere a bizottsággal. A világis Világítás technikai termékekre vonatkozó tervezett intézkedésekről, a környezettudatos tervezésről és az energiafogyasztás jelölő címkézésről szóló jogszabályok összefüggésében. Hudson úr képviseli a bizottságot, kérem, hogy legfeljebb 10 percben szóljon hozzá, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó reggelt kívánok mindenkinek! Először is általános tájékoztatás a szakbizottság részére. Most már teljes gőzzel haladunk előre, több mint tíz ökodizájn, illetve energia címkézési intézkedések kapcsolatban. Ezt a csomagot remélhetőleg még a március közepi határidő előtt el tudjuk fogadni, amikor is a parlament elé kerül majd. A világítás technikai termékekre vonatkozó rendelet az egyik javaslat része, és jelen pillanatban nincsen olyan bizottsági javaslat, amelyről beszámolhatnék, ugyanis a kollégiumnak még meg kell hoznia a döntése, a bizottságon belül zajlanak a konzultációk az úgynevezett feedback mechanizmussal dolgozunk. Jelen pillanatban szakmai szervezetekkel cserélünk eszmét, és a szakbizottsági szavazásra pedig januárban fog sor kerülni. A világítás technikai termékek területe mindig fontos téma volt, hiszen az ezzel kapcsolatos rendelet tekintetében 80%-kal tudtuk csökkenteni az világítás technikai energiafogyasztást és a 2030-ra kitűzött energia megtakarítási cél tekintetében ez kiemelten fontos. Tehát az elkövetkező évtizedben valószínűleg 50, további 50%-kal történő csökkenés valósulhat meg. Nagyon kíváncsi vagyok majd azokra a kérdésekre, amelyeket a képviselők szeretnének felvetni, de három olyan problémát említenék meg, amelyek nagyon gyakran előkerülnek az érdekelt felekkel. Az első, a színházak világítása jelen pillanatban van egy kivétel a színházakban használt lámpákra vonatkozóan, jelen pillanatban ezt úgy használják, hogy általános világítási célú termékekként hozzák forgalomba, és a felhasználási célja ettől eltérő, tehát színházban használják fel. Természetesen egyetértünk abban, hogy a színházi világítási termékek eltérnek a háztartásiaktól, sikerült az ágazat legfontosabb aggájait kezelni, ezért a javaslat azt javasolja, hogy a jelenleg színházakban használt világító testek 80%-át mentesítsük, nem a felhasználási célok miatt, hanem a technikai jellemzőik miatt. Ez sokkal egyszerűbb és kézzelfoghatóbb. A fennmaradó 20% kevésbé használt, és leggyakrabban ezekkel élnek vissza. Tehát ez volt a színházi világítás. A következő pedig az úgynevezett T8-as. Ez azt jelenti, hogy ezek olyan világító csők, ez a neon cső gyakorlatilag, ez a szokásos, hagyományos irodai világítás, ezek higany tartalmaznak, ami természetesen szintén problémás, és hogyha lassan kivezetjük azokat, akkor évente 2-3 terawattórát tudunk megtakarítani, ez Málta éves energiafogyasztásának felel meg, tehát nem jelentéktelen. A javaslat tervezet, a jelenleg foglalkozunk, elsősorban ezek kivezetésére összpontosít, de elismerjük, hogy a ledes alternatívák egyes esetekben nem megoldhatóak, ezért a jelenlegi szöveg szintén tartalmaz mentesítéseket. A harmadik kérdés, amelyet nagyon sokat vitáztunk a korábbi rendelet keretében, a fotoszenzitív, tehát fényérzékeny emberek helyzete. Ez olyan terület, ami egyrésztről jogos aggály, tehát, hogy az egyes világító testek milyen hatással vannak rájuk, és itt megint csak van egy olyan eh, hiány, egy kapu, amit eh, kihasználtak a piacon. A javaslat tervezet ezért egy célzottabb mentesítést tartalmaz bizonyos eh, villanykörtett típusokat a fényezékeny emberek tovább is használhatnak, de csak orvosi előírás alapján. Nagyon kíváncsi vagyok a képviselők véleményére, kérdéseire, és természetesen nagyon szívesen válaszolok ezekre a vita végén. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy az elnök asszony, kollégák következnek. Először is Líze úr. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Paul Hudsonnak ezt a bizottsági prezentációt. Továbbra is az a véleményem, hogy nagyon sikeres eszköze az ökodizájn irányelv az áram és egyéb energiák megtakarításának. Katainen biztos uralelnök kiszámolt, hogy ez az egész irányelv akár a múlt évig oly sok energiát megtakarított, mint amennyit Olaszország évente fogyaszt, és aztán Svédország energiafogyasztását is még meg, mennyiséget is meg lehet majd takarítani további intézkedések révén. Ugye betiltjuk az izzókat, és nagyon fontos ezt megfelelően kommunikálni. Mindig fel kell villantani, hogy milyen alternatívák vannak, és azért azt kértem, hogy a következő lépések előtt, amelyekről a bizottság határoz, döntsünk arról, hogy ezt elfogadjuk-e. Tehát azelőtt mindenképpen megbeszéléseket kell folytatnunk, és nagyon köszönöm, hogy ez a téma rendre került. Egy kérdésem lenne a T8-as világítókkal kapcsolatosan. Mi is az oka az, hogy a mostani időpontban javasolják ezt? Ami azonban még inkább érdekel, és ha jól tájékozódtam, akkor az MV főigazgatóság egyik képviselő is itt van. A, egy másik jogszabály alapján még azon gondolkodnak, hogy minél több ilyen fény világító test esetén legyen tilalom, azokról van szó, amelyek higanyt tartalmaznak. Ezeknek megvannak az okaik persze, de ez a fogyasztót nagyon korlátozná a választásnál, és igencsak át kell gondolni, és előzetesen nyilvános vitára is szükség van a e tekintetben. Ugye, amikor az ízok betétesről döntöttünk, akkor a bizottság maga mutatott be tanulmányokat, hogy a higany az energiatakarékos lámpákban tulajdonképpen elhanyagolható, Ugye az erőműveknél a van a szén elégetésénél is van higany, ugyanakkor fontos az, hogyha megtakarítjuk az energiát, akkor kevesebb higany kerüljön a környezetbe. Ugye nehéz a higanyt ártalmatlanítani, de hát vannak recycling rendszereink, tehát mindenképpen jobb az energiatakarékos lámpa használata, mint az izzói. Hát izzó már nem létezik, és lassan a halogén is kivonul a piacról, de ez az érv, ez továbbra is fontos, és érdekel, hogy mi a bizottság véleménye. A fő dolog az, hogy ezt a két dolgot összekapcsoljuk. A fogyasztók, valamint az iparág úgy, így nem a környezetvédelmi főigazgatóság, vagy az energiaügyi főigazgatóság tevékenységéről értesül, hanem egyszerűen egy tilalomról. Tehát nagyon jó lenne, ha ezt megfelelően kommunikálnak, erről megbeszéléseket folytatnának, hogy ne az lenne, hogy fél évente egy-egy főigazgatóság előáll egy tilalommal, ezért azt hiszem, hogy jó lenne ezt együtt megvitatni, és amit remélek és feltételezek, ez a nagyobb tilalom, amit az környezetvédelmi főigazgatóság tervez, erről még nem határoztak, és talán néhány évvel el lehetne ezt halasztani. Azt hiszem, hogy a piac majd szabályozza magát, az, a LED ö, lámpák esetében, hát ez magától megy. De érdekelne a két főigazgatóság véleménye tekintetben. Aztán a második kérdés a cserélhetőség. A parlament belső piaci szakbizottsági jelentésében Diron asszony volt a jelentéstevő, azt követelte, hogy a világító testeknél kicserélhető fényforrásokra van szükség. Tehát, hogyha egy üzletben veszek egy, egy üzletben veszek egy lámpát, aztán a LED tönkre megy egy évvel, tehát akkor fontos az, hogy ne kelljen az egész lámpát kidobnom, hanem csak a világító testet ki tudjam cserélni, a fényforrást ki lehessen cserélni. Lehet, hogy a fény színe nem tetszik nekem, és ezért jó lenne a cserélhetőség. A bizottság, ha jól tájékozottam, már tervezett valamit a e tekintetben, de csupán a piac felügyeletének javítása céljából engem képviselőként sokkal inkább a fogyasztó érdekel, hiszen a fogyasztó számára előnyös, hogyha létezik a cserélhetőség, és ezért örülnék, hogyha bizottság a fogyasztók nézőpontjából is átgondolná, mert persze technikailag ez nem mindig működik, vannak bizonyos dizájnok, ahol nem lehet ezt megtenni, bizonyos technikai alkalmazásoknál nem lehetséges ez, de elfként a cserélhetőség bevezetendő lenne a fogyasztó szemszögéből, és nem csupán a piaci felügyelet szemszögéből. Erről határoztunk tavaly a parlamentben, és arra kérném a bizottságot, hogy ezt még egyszer vizsgálja meg a fogyasztó szemszögéből, és fejtse ki nekünk, hogy mit is tervez e tekintetben ezzel a javaslattal. Ez még nem hivatalos, úgy értettem, vita tárgya jelenleg. Nagyon köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Palmer úr, köszönöm szépen. Szerettem volna arra visszatérni, ez ugye a színházi világítás, amit eh, eléggé gyakran fel említenek nekem a választókerületemen különböző színházi szervezetek, kisebbekről beszélünk egyébként, nem nagy helyszínekről, hanem aprókról, mint például a Lace Market Theatre Nottinghamben, amelyet önkéntes alapon végeznek Tehát színházi világítást említünk, de ne felejtsük el, hogy például stand-up comedy klubokban is ilyeneket használnak, illetve különböző élőzenés helyszíneken. És nagyon fontos, hogy elismerjük ennek az ágazatnak az aggájait. Egyértelművé tette a bizottság, hogy ezeket figyelembe veszi, és nagyon kíváncsiak vagyunk, az érdekelt felek által adott értékelésről, illetve a feedback mechanizmusról. Két fő kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, és szeretném, hogyha ezt pontosítanák. Elhangzott, hogy a jelenleg a színházakban használt lámpák 80%-a mentesítés alá esik, ez mennyi ideig tart majd, és a bizottság, mikor várható, hogy a bizottság ezt átgondolja, ezt a mentességi időszakot, ugyanis az teljesen egyértelmű, hogy azok a szervezetek, amelyek az ilyen világító testeket használják, pénzügyi tervezésük, üzlettervezésük szempontjából fontos lenne nekik tudni, hogy ez most 5 évre, 10 évre vonatkozik, vagy örökre és azt feltételezik, hogy a világító testek 20%-át ki kell cserélni. Vannak kevésbé megszokott termékek is, amelyeknél előfordulhat, hogy a legdrágábbakat kell majd kicserélni, ezért ez aránytalan hatással lesz azokra a kisebb rendezvényhelyszínekre, amelyek ezt kénytelenek lesznek valahogy megoldani amikor a bizottság az ágazattal tárgyalt, illetve az érdekelt felekkel foglalkoztak-e azzal, hogy egy, egy kaptafára készült megoldás működik-e, hiszen óriási a különbség egy olyan rendezvény helyszín közül, amely mondjuk olyan rendezvényeket tart, ahol 20-30 ezer ember kifejezetten drága jegyeket vesz, vagy például ott van a Fireball Venue Leicesterben, ahol mondjuk 100 ember megy el egy teltházas rendezvényre. Tehát nyilván ezek világító testek cseréje óriási költséget, aránytalan költséget jelent a kisebb helyszínek számára. Én azt gondolom, hogy ez túlságosan nagy költség lenne, amit nehezen tudnak bevállalni. Gondoltak-e arra, hogy valahogyan ezt a javaslatot végrehajtani oly módon, persze ennek még a részleteit várjuk, hogy figyelembe lehet-e venni a különböző rendezvény helyszíneket méretük alapján elismerve, hogy a testek cseréjével járó költségek máshogyan érintik az egyes különböző méretű helyszíneket. Elnök, köszönöm szépen, Aukán asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon lényeges ez az ágazat. És ez az ökodizájn irányelv, ez valóban nagy siker volt. Még akkor is, hogyha sokan azt mondják, hogy egy kicsit beleütjük magunkat, az, beleütjük az orunkat a dolgokba, mégis ez jól, jól működött, a fogyaszt fogyasztók elégedettek, nem kell már hosszú címkéket végigolvasniuk olyan információkkal, amik semmit mondóak, tehát ez az irányelv mindenképpen sikeres volt. A Brüsszelben vagy Strasbourgban gyakran, amikor a világításról esik szó, én gyakran észreveszem, hogy régi dolgokat használunk még, tehát akár az izzókat, amiket már ki kellett volna cserélni. És ezt tesszük most. Ugye az izzók cseréjével esetleg problémák adódhatnak, a lámpák világítótestek számára, ez egy városi legenda, azóta a technológia nagyon sokat fejlődött. Aztán itt van a színházak, ugye nagyon sok lobby van, sok ö, kis ö, színház, amiket mentesíteni kellene szerintem az irányelv hatája alól a nagyobb létesítményekben kell igazi változást létrehozni, az jelent igazi különbséget. Ahogyan a bizottság elmondta, sok személy szemére a kibúvót jelentett ez. Szerintem a nagy színházakra helyezzük a nyomást, ez a fontos dolog. Mert nem lehet a régi modellel tovább együtt élni, és állandóan igazolást találni emellett Hát a kis színházakat mentesíteni lehet, illetve fokozatosan kell őket átállítani, ugyanakkor valamilyen módon mindenképpen be kell avatkoznunk. Jó, hogy megérkezett ez a javaslat, és alig várjuk, hogy írásban is elolvashassuk ezeket, ugye az irányelvet, ami ezzel a témával foglalkozik, az elképzelés mindenféleképpen jó, ugyanakkor működőképes kell, hogy legyen a fogyasztók számára. Ne folytsuk tehát a javaslatot technikai részletekbe, ami esetleg kibúvókat teremthet. Próbáljunk segíteni a fogyasztóknak, hogy környezettudatosabb magatartást tanúsíthassanak. Fontos, hogy megfelelő információkat szolgáltassunk nekik. Fontos, hogy ez a környezettudatos, környezettudatos irányelv használható legyen, ez egy kedvező eszköz. Alig várjuk a teljes csomagot annak végső formájában. Köszönöm. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Bárki más ugyanebben a témában? Ha nem, akkor Hansen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, még egyszer. És köszönöm a kollégáknak is támogató szavakat a programunk kapcsán, és van egyetértünk velük. Az energia megtakarítások fele ebben az évtizedben valóban az energia címkézés és az öko-dizájnnak köszönhetőek, úgyhogy nagyon komoly megtakarításokat lehet eszközölni ezen eszközökkel. Ami Owen urat illeti, és még Lista, Liza úrnak is szólok, valóban a kommunikációt javítani kell, különösen amikor a címkéket lecseréljük, és ez egy olyan fajta jogszabályi módosás, ami tavaly következett be, akkor nagyon fontos, hogy együttműködjünk az ipari szektor képviselőivel, a tagállamokkal, és nagyon fontos, hogy világosan megmagyarázzuk a fogyasztóknak, hogy mit jelentenek ezek a címkék, magas prioritású termékekkel különösen ez a helyzet ebben a csomagban. is. Liza úrnak mondom, örülök annak, hogy a Környezetvédelmi Főigazgatóság is képviselteti magát, nagyon szorosan együttműködtünk ezen a csomagon velük valóban. A mosógépek és a mosogatógépek területén is fontos ugyanez a fejlődés, és fontos az, hogy a körkörös gazdaság lehetőségét is kihasználjuk az egész csomagban ami az általános hagyományos lámpa tilalmat illeti, ez nem a bizottság döntése, a megfelelő jogszabályoknál korlátozások vannak a bizonyos anyagok használata kapcsán, de ez a felülvizsgálati folyamat még nem zárult le semmilyen konklúzióval. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban voltak megjegyzései, de nyilvánvalóan még lesz lehetőségünk megvitatni ezt mielőtt bármilyen jogszabályt módosítanánk. Ami a hosszú életű foszforeszkáló fényjel ellátott világító testeket illeti, azért módosítottak a jogszabályokat, mert egyrészt vannak alternatív megoldások, másrészt pedig egyértelmű az energia megtakarítási potenciál. Tehát ez egy egyszerű, klasszikus megközelítés ehelyütt, és ez nem, és, és a, az egyéb járulékos pozitívum még abban állna, hogy a korábbi anyagokat vissza tudnánk szorítani, de a megtakarítás áll a középpontban. Az elektronikus áram csökkentett használata valóban látható, de az új jogszabályok kapcsán egyértelműen a ledek irányába mozdultunk el, a jobb, korszerűbb technológia irányába, és végül pedig a felcserélhető, a kicserélhető világító világítási források kapcsán nem mentünk el ilyen messzire a jogszabályalakításban, mint amit Liza úr említett. Mi a piacfelügyeleti hatóságokra bíznak azt a feladatot, hogy megfelelően vizsgálják, teszteljék ezeket a lámpákat, mielőtt forgalomba hoznák őket a jogszabályok kontextusában, de itt vagy ö, eltávolítjuk a nem megfelelő lámpát, vagy pedig ö, azt kell biztosítani, hogy az a készülék, amelybe be van építve ez a lámpa, tesztelhető, ugyanis a az ipari szektorra való konzultációnk során kihangsúlyoztuk az, hogy ez egy nagyon költséges folyamat, ez a tesztelés és az integrált termék kibonása a piacból nagyon költséges is lehet, és tudjuk azt is, hogy harmadik országokban folyik nagyrészt a termelés, és az ökodizájn egy olyan terület, ahol erősek vagyunk viszonylag gazdaságban, vagyis ezért nem ragaszkodtunk a kicserélhetőséghez minden esetben. Ami pedig a, a színházi megvilágítás illeti először is az időhiányos. Nincs idő keret a derogációk, a tevezett derogációk kapcsán, itt bizonyos fajta konnektorokról beszélünk, tehát itt nincsenek hézagok, ezek maradhatnak a piacon, ezek használatban lévő eszközök. Itt 5 éves átmeneti időszakot javaslunk a hatályba lépést meg előzően, de a színházi világítási rendelkezéseket nem tervezzük felülvizsgálni. Ami pedig a 20%-ot illeti, erről nem világostam, nem, nem fogalmaztam világosan. Itt 20% fényről van szó, nem a lámpák 20%-áról, tehát itt sokkal több lámpa van a színházakban, de ez egy eléggé speciális típus. Itt nem konkrét kis színházakról van szó, hanem inkább a nagyobb terekről, és már korábban is említettem, hogy van egy visszajelzési mechanizmusunk, amely egy négy hetes időszak, és ez tulajdonképpen most kezdődik, és már ebben a késői szakaszban is azért még egyszer indokolt, és lehetőség van arra, hogy a stakeholderek kifejezzék a véleményüket, és a színházi megvilágítással foglalkozó szakembereknek is lehetőségük van arra, hogy megnézzék ezt a jelenlegi szövegverziót. És két dolgot szeretnék még hozzátenni ehhez. Senki nem javasol semmi olyat, semmilyen rendelet kapcsán, hogy minden dobjunk ki, tehát dobjuk ki a porszívót, ez esetben a lámpákat, stb., hanem egyszerűen arról beszélünk, hogy ne kelljen forgalomba hozni, vagy ne hozunk forgalomba kevésbé hatékony technológiát. Tehát itt egyszerűen a felcserélésről van szó a jövőben. Ahol van egy jó LED felcserélhetőségi lehetőség, akkor az a, a költségek, a fenntartási költségek, az élettartam költségek jelentősen csökkennek, és tudom azt, hogy több színházi alkalmazásban szükség van ezekre a speciális világított testekre, de inkább azt kell ugye biztosítanunk, hogy a színházak továbbra is csodálatos helyek maradjanak, tehát a költségvetésünkben azért ezt is figyelembe vesszük. Aztán még egy dolog. Tudom, hogy holnap az élet, a life ö, finanszírozási program felülvizsgálatáról lesz szó az élettartam kapcsán. Mi mindig az ökodizájn címkézés mellett tettük le a voksunkat, illetve a piaci felügyeleti mechanizmus támogatjuk a megfelelő folyamatok kapcsán, de a Horizon 2020 nem ide tartozik, tehát itt nem a környezetvédelmi célokról van szó, és azért a bizottsági javaslatban ebben a programban a következő ciklus kapcsán továbbra is kapacitás építés javaslunk. Tehát ezt csak egy kicsit reklámoztam, szerettem volna megragadni a lehetőséget, hogy ezt elmondjam. Nagyon nyitottak vagyunk, és a Környezetvédelmi Főigazgatósági kollégák is elmondta, illetve Neuhaus kollega is jelen van, bilaterálisan, természetesen bármikor fel lehet venni velünk a kapcsolatot. Köszönöm szépen ezeket a felszólásokat. A meghallgatásunkon, és ezzel le is zárjuk a szavazást megelőzően a vitát. 11 órára terveztük a szavazást, úgyhogy most a kétoldalú beszélgetésekre van lehetőség a következő fél órában. 11 órakor találkozunk.

Well, hello everyone. If you want to take your... Jó napot kívánok mindenkinek, mondja az elnök asszony. Kérem szépen, hogy foglaljanak helyet, mert szeretnénk elkezdeni a szavazást, készítsék elő a szavazókártyájukat, és akkor folytatjuk a szavazással. Emlékeztetnék, hogy két napirendi pontot a délelőtti ülésre helyeztünk át a délutáni listáról. Az, e, ez a 17-es és a 23-as napirendi pont, tehát ezekről is délelőtt fogunk szavazni. Hogyha megvan mindenkinek a szavazókártyája, előkészítette azt. Faria úr? Kérem, magyarázza meg, hogy a délutáni ülésről miért vette délelőtre, miért tette át ezt a két napi rendi pontot, erről nem kaptunk értesítést. A titkárság döntött így, ugyanis a szavazások számát igyekezte kiegyensúlyozni, a délutáni ülésen ugyanis túl sok szavazás volt a délelőtti üléshez képest. Ráadásul a műanyag témában nagyon sok kompromisszumos indítvány volt. Tehát először is a hetes napi rendi pontról szavazunk, szóbeli választ igénylő kérdés, az egészségügyi és ellátás digitális átalakításának digitális egységes piacon való lehetővé tétele, a polgárok szerepének erősítése és egy egészségesebb társadalom megteremtése, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ritka betegségek, szóbeli kérdés, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Újabb szóbeli kérdés, 9-es napi rendi pont, védelmet nyújtó Európa, tiszta levegőt mindenkinek. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Újabb szóbeli választ igénylő kérdés elfogadása, a beporzókkal kapcsolatos uniós kezdeményezés, a szavazást megnyitom. Tízes napi rendi pont. Lezárom és ezt is elfogadtuk. Most pedig a 11-es napirendi pont következik, műanyag termékek hatása, környezetre gyakorolt hatásának csökkentése 46-os mellette, tartózkodás elutasítottuk, 47 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 230-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 231 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 232 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31 in favor. mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A 243, 244, ITRE 36 és AKRI 33 egyszerre mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 242 mellette, ellene, 242 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az ötös kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 266-os és az Agri 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 267-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. PES 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 241 mellette ellene tartaszkodás elutasítottuk. 263 mellette ellene tartaszkodás elutasítottuk. 276-os mellette ellene tartaszkodás elutasítva. Ezt megnézzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. A következő kettő fogyottá vált. A 22-esről szavazunk most mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. tizedik oldalon járunk, a 278-as általánet azokas elutasítottuk. A 4A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ezen kívül még a 4B-ről is szavazunk mellette, ellene, tartózkodás. Megnézzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő oldal hatós kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A 354-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ez ugyanaz, mint a 355. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenhatodik oldal, 28 halászat, 28-as halászati pont, második rész mellette, ellene, tartózkodás. Ezt megnézzük. Megnyitom a szavazást. És lezárom. Elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem láttam az iciart. De azt hiszem, hogy elfogadtuk. Megnézzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Huszonkettedik oldal, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 475 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ekon 25 és itre 55 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 476-os. Itt uh, split szavazás van, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 477-es mellette ellene le ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, és lezárom. Elfogadtuk. 478-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekon 26 és itre 56 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 480 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Megnézzük a 480-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Az Agri 55 okafogyottá válik, 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 490-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonkilencedik oldal, 522-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Az ITRA 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 526 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 37. oldal következik. A 621-es, 622, 23, 24, ezek szóbeli módosítók az előadótól, amelyek itt írásban is megjelennek, be akarja mutatni? Nem. Mivel ez az előadó szóbeli módosítója, meg kell kérdeznem, hogy vannak-e ellenvetések. Ha nincsenek, akkor ezekkel a módosítókkal együttesen szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Agri 79 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 44. oldal. Agri 1 mellette, ellene, tartózkodás. Nem emelte fel a kezét senki. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44. oldal, azt mondtam. Az ikon 1 és itre 4 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ekon 2 és Itre 5 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 51 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 50 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 52 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette ellene, tartózkodás, megnézzük az 53-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás. Nem láttam. Akkor megnézzük elektronikusan. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Ittre kettő mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Agri kettő mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Fisheri 1 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Étre három mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 57 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es okafogyottá vált, 60 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61 és itre 6 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Econ 3 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ittre 7 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 3 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Halászat 2 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Itre 8 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 4 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 68 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71 mellette ellene tartózkodás. Leellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös halászat mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az ötös és az agri 6 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Itre 10 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 73 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Itre 31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 75 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Halászat 6 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Negyvennyolcadik oldal. Kilences módosító és az ECO 5 mellette ellene tartózkodás leellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 91 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 92 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 9 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11 falászat mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 105 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ittre 13 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ittre 24 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Itre 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 12 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Itre 16 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Itre 14 mellette ellene néppárt mellette? Még egyszer. ittre 14 mellette Elfogadtuk. Furcsa volt egy kicsit, mivel az itre és a halászattal kapcsolatban eddig szinte mindent elutasítottak, úgyhogy furcsáltam. Agri 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 115 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Itre 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 118 mellette ellene. 118 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Megnézzük. Lezárom. Néppárt plusz egy. Ugye többen szavaztak a néppárt részre, ezt elutasítottuk. 119-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Agri 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következő oldal, 130. És az Econ 8 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 131 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Következő oldal 141 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Agri 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 150 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 151 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 152 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 12 halászat mellette, ellene, Még egyszer. Pest 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Halászat 14 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ekkon 11 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ekkon 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 179 és az Agri 10 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 180 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 23 mellette ellene tartózkodás, leellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. Halászat 18 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 25 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 204-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Itre 30 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 27 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 217-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 218 és az Agri 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 219 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 220 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es, 221 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 222 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A végső szavazás elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Now, now we... Most pedig egy véleményről fogunk szavazni. 17-es napi rendi pont. A fenntartható befektetésekkel és fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tájékoztatás. Egyes, Kérem, hogy működjenek együtt, magasra emeljék a kezüket, hogy jól lássam. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 31-32 mellette ellene. Bocsánat, mondja az elnök asszony, elnézést. Csak az 31-esről, tehát 31-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 32 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette, illetve 34 mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 34-est ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 35. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 37. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadtok 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtok 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtok 40 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtok 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtok 43 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtok 45 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtok, 46 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 46-ost. Lezárom. Elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 50 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük az 54-est. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 57 mellette, ellene, Néppárt támogatja? Elfogadtuk. Ötvennyolc mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 61 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 63 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 65 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 66 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 67 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 69 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 70 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 71 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 71-est. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egy szavazattal. Rendben, akkor 72-ről nem szavazunk, viszont a kettesről igen. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Négy mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hat mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Öt mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hét mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolc mellette, ellene tartózkodás elutasítottok 9 mellette, ellene tartózkodás elutasítottok 5 mellette, ellene tartózkodás elutasítottok 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok 12 mellette, ellene tartózkodás elutasítottok 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítottok 14 mellette, ellene tartózkodás elutasítottok 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 16 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 19 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 20 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 24 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 25 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 26 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 27 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 28, 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Záró szavazás, elektronikusan a szavazás megnyitom. Lezárom. És elfogadtuk. És ez volt az utolsó ma délelőtre, nem? mondja az elnökasszony. Mi is van még hátra? Egy véleményről szavazunk. Európai Régiófejlesztési Alap, az ESA Plus, Kohéziós Alap, Tengerészeti és Halászati Alap, és az ezekre vonatkozó eh, szabályok, vízumeszközök, 36-os mellette ki van ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, mert nem látom jól, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért szeretnék biztos lenni a dolgomban, és lezárom a szavazást, valóban elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 39 mellette. Szerintem 38-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Köszönöm, hogy szóltak. 39 mellette. Ellene ellenőrizzük. Nem egyértelmű az eloszlás, mondja az elnök asszony. Lezárom. Elfogadtuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette, ellene elutasítottuk. 42, ellenőrizzük a 41-est, mondják a képviselők. Akkor megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Fogadni mertem volna, hogy elutasítottuk, mondja az elnök asszony. 42, mellette ki van. Ellene? elutasítottuk. 43 mellette, ellene. Ellenőrizzük ezt, és nem látom. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 44 mellette, ellene. Elfogadtuk. 45 mellette, ellene, elfogadtuk, ellenőrizzük a 45 ös Ja, elfogadtuk. 46 mellette, ellene elutasítottuk. 47 mellette, ellene Elutasítottuk. Tartózkodás, bocsánat, mondja az elnök, elutasítottuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtok 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok 52 mellette, ellene tartózkodás elfogadtok 53 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 54 54 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 55 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 56 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 57 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 1-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 2 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 3-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 4 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 5 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 6 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 7 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a hetest. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk tíz mellette, ellene, tartózkodás, az áldét nem látom. Az álde támogatja vagy ellenzi? Akkor elfogadtuk. 11. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 12. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 14. 14 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette, ellene ellenőrizzük a 16-ost, a szavazást megnyitom. Lezárom elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 20 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 24 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 27 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 28 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 29 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 30 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 31 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 32 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 33 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 34 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 35 mellette, Jelenet: tartózkodás elutasítottuk. Záró szavazás következik, elektronikusan a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Úgyhogy akkor a szavazást le is zárhatjuk ma délelőtre. Emlékeztetnék rá, hogy délután is szavazunk, négy órától. Köszönöm mindenkinek!